deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordinea de zi se referă Nos, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügye